pontunk Szíria, egyes kiszolgáltatott közösségek helyzete. Először a szerzők kapják meg a szót, Bílán úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A szíriai konfliktus már több mint ezer áldozatot követelt, és tömegpusztító fegyvereket, vegyi fegyvereket használnak a hatóságok, ezeket vetik be a saját lakosságukkal szemben. Ezért szisztematikusan kell, hogy megfogalmazunk követeléseinket, amelyek értelmében azt követeljük, hogy Assad elnököt távolítsák el. A keresztények üldöztetése is nagyon komoly agályokat vett fel Szíriában a dzsihadistákat, különböző és a különböző szervezetek elérték a céljukat, nevezetesen azt, hogy a korábban keresztény közösségek Homs városában és máshol gyakorlatilag elnéptelenedtek. Újból és újból támadások áldozataival váltak a keresztények, ugyanakkor ezek a támadások nem maradhatnak büntetlenül. Segítségre van szükség, hogy ezt a vérontást megszüntessük. Az európai diplomácia aktív szerepet kell, hogy vállaljon ezen a területen. A közel-kelet nem esik távol az Európai Uniótól, és partnerországaink, mint Törökország, szövetségesünk, már nagyon sok szíriai menekültet befogadott. Arra kérem önöket, hogy most lépjenek fel, hogy ezt a fajta diszkriminációt feltartóztassuk, és véget vessünk ennek a konfliktusnak. Sajnálom, hogy van der Lücht szerzetes életét vesztette. Ő szolidáris volt a homszi lakossággal, és a városban maradt. A bűncselekmény elkövetőit a bíróság elé kell állítani. Köszönöm. Köszönöm, kedves Bilán kolléga. Belder kolléga kapszol. Köszönöm, elnök úr. Franz van der Lucht már nem él, és Homs túlélői őt elveszítették. Ott egy nagyon erős keresztény közösség él, őt meggyilkolták, érdemei ellenére, és azt gondolom, hogy a Szíria jövője szempontjából óriási veszteség, és számunkra is, hiszen Van de Lucht atya, független keresztény lélek volt, és azt gondolom, nagyon sokat tanulhattunk az ő helyzetelemzéséből. Ő már az erőszak kitörésekor látta fenyegetést, a szalafizmus káros hatásait. És azt gondolom, hogy az európaiak részben felelősek azért, ami ott történt, és azt gondolom, hogy ezt fontos lenne megemlíteni a elsoglalási indítvány, mert ezen kívül nem felel meg a tényleges beszámolásnak a Kasszab városában a dzsihád eh, szörnyűséges cselekedeteiről, semmi nem hangzik el a török eh, kapcsolódásáról, a támadásokba, az örmény keresztény lakosság ellen például. Azok, akik túlélték az 1917-es eh, genocidiumot, most még egyszer el kell, hogy meneküljenek. Fontos lenne nemzetközi nyomozást indítani Törökország szerepéről a kasszabi támadásokban, és azt gondolom, hogy az EU-nak vezető szerepet kellene betöltenie, hiszen Törökország tagjelölt ország, de néha úgy érzem, hogy Európában tabú Ankara katasztrofális politikájáról szót ejteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Egy percben Pusztát kolléga. Wir gedenken heute des christlichen Märtyrers elnök úr. Ma az emberi jogokra emlékezünk, van der Lucht atyára, illetve az összes vallás számtalan áldozatára, akik eh, életébe került ez a gyilkolászás Szíriában. Két eh, óriási malomkő létezik, egyrészt az emberellenes eh, Assad rezsim, másrészt pedig az ellenzék bizonyos részei, akik tulajdonképpen egy fanatikus zsoldos államot akarnak kialakítani, és a malomkövek között Szíria lakossága őrlődik, a számos keresztény kisebbségre is gondolok, és európaiakként meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a párbeszédet moderáljuk, és tegyünk különbséget az ellenzék azon része között, akik szabadságot szeretnének, illetve azok között, akik új zsarnokságot akarnak bevezetni. Nagyon fontos, hogy azokat segítsük, akik hajlandóak a békés átmenetre, és de Kaiser kolléganőnek köszönetet szeretnék mondani az emberi jogi kérdésekben Szíriával kapcsolatban a nagyon jó együttműködésért, és ez itt az elsoglási indítványban is kifejezésre jutott. Köszönöm. Köszönöm, Poszád kolléga, három és fél percben, de Kaiser asszony. Köszönöm, elnök úr. Negyedik alkalommal szavazunk elsorolási indítványról Szíria kapcsán a kettes Genfi folyamat megbukása, a terrorista csoportok megerősödése, kormányzat merevsége. Éppen ezért eh, azt gondolom, hogy eh, azon a kálvárián nem tud változtatni az állásfogás indítvány, amit a lakosság megért. Ezt azonban szerettük volna kimondani, hiszen semmi sem szörnyű, mint a hallgas, hallgatás. Azt szerettük volna elérni az állásfoglalási indítványa, hogy emlékezünk azoknak az eltűnésére, meggyilkolására, akik a tolerancia, a szólásszabadság, a vallásszabadság érdekében álltak ki, és azt gondolom, hogy Zaid Tune szem, személyisége emberügyi aktivista, aki az első volt Szíriában, és megtagadta, hogy elhagyja országát, emberrablás áldozatává vált hozzátartozója és férjével emlékezünk Paulo atyára, akit meg, megismertem 2005 és 2008 között Szíriában, és találkoztam vele Európában is, amikor ő hadjáratot folytatott az emberek érdekében, és visszatért Szíriába a kockázatok ellenére van der Luftatjára is emlékezem, aki úgy döntött, hogy a keresztények és muzulmánok között marad, nem tesz köztük különbséget, és az ő oldalukon vesztette életét. Az ezen nevek mögött számos nő, gyermek, férfi, hát kitűnő emberek, akik a demokrácia, a szabadság, a 2011-es felkelés óta kiálltak, és megosztották a szenvedést, a helyi lakossággal. 2011 óta azonban megváltozott a széljárás, két jelenség vetette fel fejét. Az első az üldöztetéshez kapcsolódik, amely a etnikai és vallási kisebbségekkel sújtja. A kormány is szítja ezt, illetve a külső hatások, amelyek súlyosan um, terhelik ezt a háborút. Negáció lenne az, hogyha nem ismernénk el ezeket a vallási motivációkat is. Alkalmam volt a legutóbbi szíriai látogatás alkalmával az áldozat családjával találkozni, és meghallgatni az ő beszámolóikat a támadásokról, kivégzésekről. Nagyon fontos, hogy eh, ha me a városát is megemlítsük, illetve Keszáb a örményvárosát stratégiai szempontból, nem csak a katonai operáció eh, számára, hanem elsősorban keresztény városról van szó. A második eh, pont pedig a terrorista. Nagyon jól szervezett csoportok jelenléte, nagyon jól finanszírozottak a bűnös dzsihadisek, akik az iszlám nevében gyilkolnak mindenütt a kisebbség válik áldozattá, a kormány őket nem csak, hogy nem védi már meg, hanem őket üldözi. És az ellenzék a dzsihadistákkal közös felépéseket valósított meg, illetve e, összefogott. Ezek a terrorista csoportok, amelyek profitálnak a háború káoszából, annak érdekében, hogy e, nyerjenek, fenyegetettség az egész régió és Európa számára is, és a finanszírozás számos kérdést vet fel az összes um, kisebbség kétszeresen is szerved a háború miatt, polgárokként is, illetve kisebbség tagjaiként, és éppen ezért a mi feladatunk az, illetve a szíriai kormány feladata, és az egész nemzetközi közösség feladata, hogy őket megvédjük, Engedje meg elnök úr, hogy köszönetet mondja csütörtök délután a kollégáimnak, hogy eh, most ebben a különleges pillanatban köszönetet mondjak, hiszen ez a politikai frakciókat átfogta, és Poszetúr eh, egy élmény volt önnel, megtiszteltetés volt önnel együtt dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Kaiser képviselő, most pedig Sárke képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák. Nehéz elhinni, hogy lezárjuk ezt a ciklust úgy, hogy Szíriáról foglalunk le egy állásfoglalást, amikor annyival többre van szükség. Ez ellentmond egyfelől, hogy milyen horror eseményekre kerül sor a helyszínen, és milyen kevesen vagyunk itt. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunkat fel kell, hogy keltsen, és rá kell ébrednünk arra, hogy mennyivel többet kell és tud az Európai Unió tenni az emberi jogok védelme érdekében. Sőt, az, az európai polgárok többsége is azt akarja, hogy mindenek előtt az emberi jogok védelmért szálljon síkra az EU. Több mint 150 ezer ember vesztette életét, és több százezren kényszerültek otthonukat elhagyni, több százezer a szomszédos országok érkező menekült, és a háborúnak a végét sem lehet látni. Mi kell még, hogy meggyőzzön bennünket? Ma a kisebbségekről beszélünk, és az ő sérülékeny helyzetükről, kisebbségekről, de ugyanakkor a nők és a gyermekek is aránytalanul nagy szenvedésnek vannak kitélve a civil lakosság körében. A dzsihadisták, a szélsőségesek és egy gyilkos rezsim áldozatai Szeretnék Franz van der Lücht holland szerzetes emlék előtt tisztelegni, ő áprilisban veszítette életét a civil társadalmi aktivisták, az újságírók, az emberi jogi jogvédők továbbra is ennek a szörnyű válságnak az áldozatai. Ahogyan a 2011-es Szaharov díjazott Razán Zajtúna, aki férjével és két másik emberi jogi aktivistával együtt több mint négy hónappal ezelőtt eltűnt, és mi követeljük szabadlábra helyezésüket a szektáris polarizálódást felhasználta a rendszer, ezért mi körültekintve kell, hogy legyünk, nehogy abba a csapdába essünk, hogy hangsúlyozzuk a különbségeket, és egyik kisebbséget a másik fölé helyezzük. El kell ismernünk, hogy a kisebbségek jogai elválaszthatatlanul kötődnek egyéb alapvető jogokhoz, mint a szabadsághoz, a biztonsághoz, az egyenlőséghez és a szabad véleménynyilvánításhoz való jog. A béketárgyalások az összes érintett féltől, Irántól, az öbölmenti menti országoktól és Oroszországtól is kötelezettséget foglalnak el, fog, tesznek szükségessé. Egy hosszú út vár még rájuk. Köszönöm szépen, Sáki azt most pedig Szózá képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Az igazság az, hogy már több állásfoglalást elfogadtunk Szíriáról az elmúlt év során, és egyértelmű, hogy a legsérülékenyebb közösségekről beszélni nem azt jelenti, hogy kizárjuk az összes szíriai állampolgárt, hiszen ők is részesei ennek a kétségbeesett helyzeteknek 9 millió ember van rászorulva humanitárius segítségre, 3 millióan kényszerültek az elmúlt a szomszédos országokba menekülni. Hogy Európának ennek, ehhez mi köz Európa mit tud tenni, az Európai Unió, nos két közösségről, a kurd és a palesztin közösségről szeretnék beszélni. Nem azért, mert a többiek nem érdemelnek legalább ekkora tiszteletet, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy ezek sajátos jellegűek. Ami a kurd közösséget illeti, főleg az Irak és a Törökország menti határok körül él, és rá van szorulva az humanitárius segítségnyújtásra. A demokratizálódási folyamat természetesen az összes kisebbséget és a lakosság sokszínűségét is tiszteletben kell, hogy tartsa. A palesztin lakosság esetében félmillió palesztin menekültről beszélhetünk. Ők már korábban is menekültként Szíriában voltak, most pedig arra kényszerültek, hogy elhagyják az országot, és a szomszédos országokba meneküljenek. Emlékeztetnék arra, hogy Libanon egy nagyon kis ország, nagyon sok menekültet, szíriai menekültet befogadott, ezek egy része palesztin, és a humanitárius segélyek Európából nem értek el a célba, nem csak az európai, de más forrásból érkező segélyek sem, hiszen nem volt elegendő politikai akarat, de azért sem, mert a politikai eszközök nem voltak nem voltak kielégítőek. Egy menekült tábor Szíriában palesztinokat fogadott be, és az emberek beszorultak ebbe a táborba, az ellenzék és a rendszer ostrom zárába. Fontos lenne, hogy Európa növelje. Köszönöm szépen, Szóza képviselő, most pedig Flótka asszony két percben. Oui, merci. Il n'y a plus, euh, comme ça a été dit, en Syrie. Köszönöm szépen. Szíriában nagyon sok olyan kisebbség van, akik sérülékenyek Saddam, Assam hatály, Assad haszá belépése óta. Az összes lakossági csoportot, kisebbséget veszély fenyegeti, már nem csak néhányra ez ki. Itt elképesztő méretű erőszak spirálról van szó. Nagyon sok két és fél millió ember volt kénytelen elhagyni Szíriát, nagyon sokan hagyták el országon belül lakhelyüket, a civil intézményeket, iskolákat, a spontán gyűléseket támadják, az iskolákat, a temetéseket. Most azt látjuk, hogy nagyon gyakran TNT-vel megtöltött uh, hordókat robbantanak fel, annak érdekében, hogy minél több uh, szörnyű sérülést okozzanak a lakosságnak és a januári jelentést rendszeres alkalmazását konstatálja a háborús fegyvereknek, a kínzásnak, az Assad rezsim egy halálgépezet, és azt gondolom, hogy ez a háború minden közösséget fenyeget, és őket a katonai csoportok, paramilitáris, szek, eh, szektariánus, dzsihadista bűncsoportok megsokasodása is eh, fenyegeti. Az összes közön, eh, az örménye, örményeket, asszíriákat, a kurdokat, türkméneket, muzulmánokat, szalafitákat, keresztényeket és a drúzokat is fenyegeti ez a háborúkat. Hát nem tudjuk őket megvédeni tartósan, ha csak nem alakul ki egy demokratikus Szíria, aki tiszteletben tartja a diverzitást, az alapvető személyi jogokat. Mit tehet ma Európa? Van-e más választása, mint hogy minden erejével támogassa a demokratikus ellenzéket gyenge pontjai ellenére, aki elfogadja a tárgyalást, és megpróbál minden erejével azon felradozni, hogy az alapszolgáltatásokat fenntartsa. Köszönöm most a frakció nevében, ezt a kolléganők a szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt időszakban Ukrajnával foglalkoztunk itt Európában elsősorban, de itt az ideje, hogy azokra is emlékezzünk, akik a szíriai válság áldozatai, Ma csütörtök van, nagy csütörtök, és számos keresztény az egész világon templomokban megy, de Aleppóban és más szíriai városokban üldözik őket, és szenvedniük kell a vallások miatt. Mint a kollégák már elmondták, minden kisebbségről van szó, minden rászorulóról van szó. A Human Rights Watch is felhívta a figyelmet erre. A szíriai kormány megakadályozza a segélyek eljuttatását, például a Szalam táborba, amelyik a török határ közelébe helyezkedik el. Mint egy egymillió embernek kellett elhagyni a, az otthonát, és akik itt tartózkodnak, és szíriai kormány nem teszi lehetővé a hozzáférést. Köszönöm Eszája kollégának, Répó kolléga. Elnök úr a folyamatos erőszakos konfliktus Szíriában humanitárius katasztrófához vezetett. Ilyet nem láttunk már régóta a történelemben. Szíria sokszínű társadalom különböző közösségekből áll. Mindenek előtt a vallási közösségek vannak fenyegetésnek kitéve. Szíria a sokszínűségében volt vonzó, így jött létre valamikor egy kulturális és vallási kisebbségek által alkotta államról van szó, ami egy gazdagságot, egy kincset jelent, ezt védenie kellene mindenkinek. A vallási és politikai vezetőknél van a felelősség, hogy fellépjenek a szélsőségesekkel szemben, és a toleranciát kell alkalmazniuk a legnemesebb célok sem érnek semmit, hogyha nem támasztjuk alá tettekkel. A nemzetközi közösség önmagában nem képes megakadályozni a háborút Szíriában, de valahogy reagálnunk kell a menekült válságra, és humános választ kell adnunk. Most pedig... Köszönöm szépen, most két percben Bilba Barándika képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. 150 ezer halott, több mint 6,5 millió személy, aki otthonát kényszerült elhagyni, több mint 2,5 millió menekült, vallási közösségek, amelyek óriási fenyegetésnek vannak kitéve, palesztin menekültek, aránytalanul sok nő és gyermek a menekültek sorában, nők és gyermekek, akik nem erőszaknak vannak kitéve. 2011 óta 3 millió gyermek hagyta el az iskolát, szerzetesek vesztik életüket, emberrablásokra kerül sor. Igen, ez a helyzet Szíriában. Ezzel szemben pedig Bashar el-Assad rezsimét és a szélsőséges csoportokat minden további nélkül el kell ítélni. A nemzetközi jogot tisztelben kell tartani. Egy politikai folyamatot kell elindítani az érintett felek bevonásával, támogatni a források nélküli csoportokat, és nem szabad a büntetlenséget engedélyezni. Az ilyen konfliktusok bizonyítják azt, hogy a politikával kell síkra szállnunk, hogy megelőzzük az ilyen katasztrófákat. A szavak, a párbeszéd és a pluralitás elfogadása, ez a legjobb ellenszer az ilyen tankokkal szemben. És az utolsó szavaim a törvényhozási ciklus során egy másik helyzetre emlékeztetnek. Antwerpen közepében Odei volt az, aki kényszerült otthonát elhagyni, és az előadó baszk nyelven folytatja beszédét. Köszönöm szépen, Bilba Varadik asszony. Most pedig eh, Klúte képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontosnak és helyesnek tartom, hogy ma a szíriai helyzetet most megkülönböztetett szemszögből vitatjuk meg. Láthatjuk, hogy nagyon sok az átfedés és a közös pont a vélemények sorában. A helyzet sok esetben drámai, de is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan pontok, olyan dolgok, amelyeknél reményre van lehetőség, ugyanis a kurdok Szíriában eddig képesek voltak arra, hogy némileg korlátozzák az erőszakot, és egyfajta demokratikus alapstruktúrát építsenek fel, és több mint egy millió szíriai menekült ezért az ilyen kurd településekre, ugyanakkor őket elszigetelik a humanitárius segélyezéstől, amit nem fogadhatunk el. És ez azt jelenti, hogy ezen területek Törökországgal határosak, ezért főleg Törökország, mint tagjelölt ország kell, hogy megnyissa a határait, hogy lehetővé tegye a segélyek elérkezését a helyszíne. Ez az, amit kérnék, és ezt a kérést szeretném innen megfogalmazni a török kormány felé. Köszönöm. Köszönöm Klute kollégának, most pedig Griffin kolléga. Elnök úr, a menekültek és a kisebbségek szenvedése tényleg rettenetes. Mielől menekülnek? Elmentem Szíriába, kétszer is jártam elmúlt nyáron, és írtam egy levelet a szíriai kormánynak, és mi akkoriban a bombázás ellen szavazott akkor a brit kormány, hiszen ez az árdatlanokat sértette keresztények és iszlám menekültek is vannak, és elmondhatom, hogy sokan vannak, akiket ugyanazok a dzsihád terroristák zavartak, üldöztek el, mint akiket ismerünk, és ez EU segít nekik. Éppen ezért a cionisták és a CIA, CIA képviselőknek nem kell támogatniuk ezeket a terroristákat. Szaudarábiát és Katárt is fel kéne szólítani, hogy ne támogatják, ne támogassák a szélsőséges terroristákat és hiszen emiatt kell az embereknek elmenekülniük, az életüket féltve. Köszönöm szépen Griffin kolléga, Stasny kolléga, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom ezt az állásfoglalást, hiszen a nemzetközi közösség minden nemű erőfeszítése fontos, hogy megtaláljuk a megoldást a szíriai helyzetre mindkét fél bűncselekményeket követel a konfliktus során, és sok, rengetegen vannak az áldozatok közül. Hetente 12 ezeren menekülnek el Szíriából, és 2,6 millióan hagyták el az országot, 5,6 millióan az országon belül kellett, hogy új lakóhelyet találjanak, és ez az egyik legsúlyosabb katasztrófa, humanitárius katasztrófa a legújabb történelemben. Mindenki érintve van, mindenki célnak számít, az etnikai, a vallási kisebbségek, a sérülékeny csoportok ide tartoznak például a keresztények is a megoldás érdekében megfelelő demokratikus szíriai vezetés alatt álló megoldásra van szükség, amit a nemzetközi közösség erőteljesen támogat. Természetesen az igazságszolgáltatásnak is működnie kell, és foglalkozni kell mindkét fél, fél által elkövetett cselekményekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm Stasny kollégának, Szentsin kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr! Elítéljük a nemzetközi emberi jogi eh, sértéseket, hiszen az emberi jogok, illetve a valási etnikai kisebbségen elkövetett bűncselekmények elítélendőek. Nagyon bonyolult helyzetről van szó. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki bekapcsolódjon a megoldás keresésbe. Mindenkinek egyenlő jogokat kell biztosítani vallástól függetlenül, illetve a nők szerepét is nagyon fontos hangsúlyozni. Szíriával kapcsolatos politikánknak szigorúnak kell lennie, nem tolerálhatjuk semmilyen mértékben a nők elleni erőszakot, gyermekek elleni erőszakot, szexuális kizsákmányolást. Nagyon fontos, hogy folytassuk a humanitárius segítségnyújtást. meg szeretném ismételni azt, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell vinni az ügyet. Köszönöm. Köszönöm. Szenecsin kolléganő, most a spontán felszólalások körére térünk át. Kétszer annyian jelentkeztek, mint hány képviselőnek lehetőséget tudok adni. Először Jeep kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az erőfeszítések, amelyeket eddig tettek a szíriai válság megoldása érdekében, hiába való erőfeszítések voltak. A szíriai lakosságnak szinte a fele volt kénytelen az országon belül lakóit elhagyni, országon belüli menedékjogot kérő, illetve nagyon fontos, hogy a demokratikus világ erre reagáljon. A kisebbségek azok, akiket üldöznek leginkább, keresztényeket. Fontos, hogy a közö- nemzetközi közösséget felszólítsuk arra, hogy védjék meg ezeket a közösségeket. Hogyha a közösség addig vár, amíg vége lesz a válságnak, akkor már nem lesznek ilyen kisebbségeknek tagjai, őket meg lehetne védeni. Például az örmény kisebbséget illetően én jártam Szíriában, az örmény kisebbség két

Köszönöm szépen. Szegedi képviselő végezetül Szonik képviselő kap szót. Aki nem kapott szót, attól megértést kérek. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy több iszlámista szélsőséges támadásra került sor a szíriai vallási kisebbségekkel szemben a nemi erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények is a nők és a gyermekek ellen meg sokszorozottak, ugyanígy az vallásos szerzetesek, illetve az újságírók elleni támadások is. Védeni kell az áldozatokat szeretném, szeretném megjegyezni, hogy a konfliktus eszkalálódik. Egyre több az áldozat, és ebből is láthatjuk, hogy nem csak egy politikai háborúról van szó, hanem ennek van egy etnikai és vallási vetülete is, amelynek eredménye nagyon sok ártatlan ember szenvedése. Köszönöm szépen, Szonik képviselő. A spontán felszólásokat ezzel lezárjuk, és a vita lezárásaképpen Almunia biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság örömmel fogadja ezt a sürgősségi állásfoglalást Szíria témájában, főleg azért, mert támogatást kell biztosítani a legrászorulóbb közösségeknek ezen országokban. A szíriai helyzet továbbra is rendkívül nehéz, és egy erőszakos polgárháború van folyamatban, amelynek nem lehet a végét látni. A nemzetközi közösség egyértelműen felszólított a genfi tárgyalások folytatására, de úgy tűnik, hogy Szíriában Assad elnök újraválasztásával vannak elfoglalva. A tanács is hétfőn állást foglalt, mert ez a választás csak a demokráciának egyfajta paródiája lenne. Ugyanakkor az erőszakos túlkapások elleni lázadások a radikális erőket is vonzották, és ennek következménye az lett, hogy a terroristák támadást intéztek a civil lakosság ellen több szíriai városban. Eston főképviselő azt mondja, több alkalommal felszólította a küzdőket, hogy hagyják el Szíriát, és a külső támogatóikat is arra, hogy hagyjanak fel a támogatásukkal. A rezsim is külső támogatókkal bír, ami csak súlyosbít a helyzeten és megnehezíti a politikai rendezéshez vezető utat. Továbbra is az összes érintett félel együtt dolgozunk, hogy a politikai folyamatot fenntartsuk, de a szíriai állampolgárok helyzete romlik. Az Európai Unió minden fronton kész, hogy a szíriai lakosságot támogassa. Az Európai Unió valós vezető szerepről tett tanúbizonyságot a nemzetközi közösségben. Humanitárius segítségnyújtást nyújtunk, és az ENSZ biztonsági tanács 2139-es határozatával aktívan támogatjuk a menekülteket, beleértve a palesztinokat is, és azokat, akik a környező országban, országokban tartózkodnak hogy könnyebbé tegyük az életüket. Továbbra is a tevékenységüket arra fogjuk fókuszálni, hogy a leginkább rászorulókat támogassuk, a menekült közösségeket, azokat, akik otthonukat elhagyták, gyermekeket, nőket, a kisebbségeket, beleértve a keresztényeket. Ahogyan azt a külügyi tanács is egyébként hétfőn leszögezte, ők egyre inkább a támadások célpontjává váltak. Eston főképviselő asszony egy nyilatkozatában döbbenetének adott hangot, amikor van der Lucht szerzetest meggyilkolták. Többen utaltak önök közül is erre a gyilkosságra. Van der Lucht atya nagyon bátor volt, aki Homs városában segített a lakóknak, és hozzá hasonlóan nagyon sokakat bántalmaznak a munkájukért, főleg olyan csoportok, amelyek az al köthetőek. Az Európai Unió ezért továbbra is a felelősségre vonást követeli. Biztosítanunk kell azt, hogy a háborús bűncselekmények, az emberiség elleni bűncselekmények elkövetői, a humanitárius jogszabályok ellen vétők ne maradjanak büntetlenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Almonia biztos úrnak a vita végén hét indítványt terjesztettek elő az állásfoglalásra, a szavazásra a, a következő vita végén kerül sor. Most pedig egy újabb rendi pont következik, méghozzá az észak-koreai helyzettel foglalkozunk, most is a szerzők. Az elsők Bielen úr két percben parancsolja.